el señor presidente. Buenas tardes, queridas y queridos colegas. Señor... Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt biztos asszony, tisztelt miniszter úr! Nyissuk meg az ülést, illetve folytassuk munkánkat. A tegnapi nap jegyzőkönyve elérhető mindenki számára, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek bármilyen észrevétele. Úgy látom, nincs senkinek észrevétele, akkor elfogadottnak tekintjük a tegnapi ülési jegyzőkönyvét. Térjünk rá a következő napi rendi pontra. A tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek a romániai politikai helyzettel kapcsolatban. Szeretném bejelenteni, hogy Valerius Devans -e a úr itt helyet foglal a karzaton, ő a román képviselőház elnöke, illetve Dancova úr és itt van. Ő a parlamenttel folytatott kapcsolatért felelős miniszter. Üdvözlöm magasrangú vendégeinket! és örülök annak, hogy érdeklődnek fontos vitánk iránt. Először is szeretném megadni a szót Mavrojannis szúrnak a tanács nevében. Hallgassuk meg a tanács véleményét a románi helyzetről. Mavrojannis szúr, szeretnék gratulálni önnek, és köszönetet mondani az elnökségnek, hiszen az előző, előző három napban